Elkezdem az elnök bejelentéseit. A szocialista frakció azt kérte, hogy Giovanni Barbagallót nevezzük ki a Regionális Fejlesztés Bizottság tagjaként, illetve a Masrak országokkal kapcsolatos delegáció tagjaként van a megjegyzés. Ha nincsen, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a kinevezést. Most Taranc úrnak adom meg a szót. Taranc úr, parancsoljon, öné a szó. Un peu de silence, s'il vous plaît. Kérem, egy kicsit próbáljanak meg csendben lenni. Köszönöm, elnök asszony. Szeretném a parlamentet arról tájékoztatni, hogy egy észt delegáció van most itt fönn a karzaton, az észt demokrácia szülei vannak itt.